Kedves kollégák, folytatjuk a munkánkat. Itt vannak a vendégeink már, és el is kezdjük a munkát. A napirendi pont, tehát az utolsó napirendi pont következik. Három kiváló vendégünk van, eszmecsere lesz a transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség fejlődő országokra csak gyakorolt lehetséges hatás. A TTIP-ről lesz szó. Kedves kollégák, Bernard Lange, aki az INTA bizottság elnöke van velünk, és az INTA képviselői, ugyanis ez egy közös meghallgatás. Fontos tudni a transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség fejlődő országokra gyakorolt lehetséges hatását. És itt elsősorban a legkevésbé fejlett országokról van szó, fontosak a bilaterális kapcsolatok, ugyanis meg kell határozni világszinten a kereskedelmi szabályokat. A mi bizottságunk már számos esetben foglalkozott a témával, a múlt évben el is fogadtunk egy dokumentumot, és felkértük a bizottságot, hogy készítsen elő egy dokumentumot a partnerség fejlődő országokkal gyakorolt lehetséges hatásáról és a fenntartható fejlődésről. Úgy tűnik, hogy pozitív eredményeket értek el, és szeretnénk a biztos asszonytól hallani, hogy mi is a helyzet, és a hatástanulmánynak az eredményeiről kérnénk, hogy számoljon be. Van itt tehát három vendégünk, Cecilia Malmström asszony, aki a kereskedelmi politikáért felelős biztos, itt van Vivanu Gnassunu, az AKC titkárság főtitkár helyettese, és Evita Schmick asszony, a Nemzetközi ügyekért felelős német intézet részéről. Mindenkitől azt kérem, a vendégeinktől, hogy maximálisan 10 percig 10 percig beszéljenek, és aztán felkérem majd a képviselő kollégákat, akik jelen vannak a teremben, hogy tegyenek fel kérdéseket, vagy pedig az észrevételeiket mondják el. Először Lange kollégának adom meg a szót, aki nem csak az INTA bizottság elnöke, de ő a jelentéstevő a TTIP témában. Öné a szó. Köszönöm szépen, kedves kollega. Biztos asszony, kedves kollégák, nagyon örülök annak, hogy itt ma közösen a Téveszakbizottság kollégáival együtt tudjuk ezt a témát megbeszélni. Ahogy ön is említette, július 8-án, tavaly július 8-án az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta a TTIP állásfoglalását, és ezzel tulajdonképpen meghatározta az Európai Unió állásfoglalásának útirányát. Úgy gondolom, hogy nagyon jó az, hogy sok olyan elem is szerepel ebben az állásfoglalásban, amelyet a Déves Szakbizottság terjesztett elő. És ezzel egyértelművé vált az, és világossá tettük, hogy a kereskedelmi megállapodással a kereskedelmi áramok szabályozását tisztességesre és szabadra kívánjuk alakítani, és ez egyben azt is jelenti, hogy a fejlődő országok és a legkevésbé fejlett országok számára lehetőségeket nyisson meg. A július 8-i állásfoglalásunkban egyértelművé tettük, hogy a TTIP, mint további VTO-n keretén belül való megállapodások ugrodeszkájának tekintjük, nem pedig a bilaterális megállapodások blokkjának a DOA programot, ezzel nem akartuk megkérdőjelezni. Ezt egyértelművé tettük, és a legutóbbi héten is, a parlamenti, VTO parlamenti közgyűlésén is egészen egyértelművé tettük. A regi, az óriási regionális megállapodások pozitív hatásokkal lehetnek a kevésbé fejlett országokra, hogyha a feltételeket jól állítjuk össze, úgyhogy pontosan ez az, amire ma reflektálni szeretnénk, hogy hogyan lehet ezeket a feltételeket meghatározni. Például a kétoldalú kereskedelmi térhez való hozzáférés, amelyekben a, az országok számára megnyitjuk a lehetőséget, vagy a származási hely szabályozása úgy alakuljon, hogy harmadik országokból való beszállítások akadályba ütközzenek. Nem tudjuk, hogy a TTIP milyen lesz, és abban sem vagyok biztos, hogy a TTIP belátható időn belül napvilág, meglátja a napvilágot, de ennek ellenére igaz, hogy a mi felelősségünk alapján reflektálnunk kell arra, hogy mindenek milyen hatása lehet harmadik országokra. A bizottság fenntartható hatástanulmányt nyújtott be, erre vonatkozóan ebben is rendkívül részletesen a harmadik országokra való hatást tárgyalja. Különösen azt vizsgálta, hogy az alacsony bevételű országok és a GDP-jük szerény növekedését mutathassák. Nagyon örülök annak tehát, hogy most beszélgetünk a lehetséges hatásokról, és külön örülök annak, hogy ma erről a kérdésről tárgyalhatunk. Nagyon várom a pódium beszélgetés résztvevőinek a hozzászólását, úgyhogy kezdjünk is hozzá. Nagyon jó, köszönöm szépen, kedves kollega. Most megadom a szót a biztos asszonynak öné a szó, biztos asszony. Thank you very much, uh, Chair. Köszönöm szépen, elnök urak, tisztelt hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen a két szakbizottságnak, hogy ezt a közös meghallgatást, a beszélgetést megszervezték. Ez időszerű, mert a téma fontos nem csak az Európai Parlament, hanem az állampolgárok is felteszik azokat a kérdéseket, melyekről ön említést tett. Sokan úgy gondolják, hogy az uniós kereskedelmi politikának csak a az unióra nézve, az unióra gazdasági érdekeket jelentő kérdéseket kellene vizsgálni. De itt munkahelyteremtésről, növekedésről is szó van, növekedésről vállalatok számára, a fogyasztók számára is. Védenünk kell mindenki érdekét, mert hát senki más nem fogja ezt helyettünk megtenni. De azért ennél jóval szélesebb körül ez a kérdés értékek, emberi jogok, unió vagyunk, uniója vagyunk, ragaszkodunk a környezetvédelemhez és fogyasztóvédelemhez. Emellett pedig a szegényebb országok fejlődését is támogatjuk. Az állampolgáraink támogatják ezt a szakpolitikát. Ma a transatlanti partnerségről beszélve nagyon időszerű lépést teszünk meg a megállapodás skálája nagy. Az USA és az Európai Unió 40%-át teszik, be a, teszik ki a befektetési tartalékoknak, és az alacsony importáló országok közül nagyon sokan együttműködnek a legmesszebb menőbb szabadkereskedelmi megállapodásunk lesz, mely a nemzetközi kereskedelemre kihatással van. A TTIP befolyással lesz a világra és a fejlődő országokra is. A kérdés az, hogy ez hogyan befolyásolja a fejlődő országokat. Az, hogyha az Európai Unió együttműködik az Egyesült Államokkal. A bizottság ezt közelről is megvizsgálta főleg a fejlődő országokkal, de általában véve harmadik országokkal való kapcsolatainkat vizsgáltak, és nem láttunk semmiféle negatív kihatást. Az összes tanulmány ebben a témában azt a következtetést vonja le, hogy a TTIP csak előnyökkel járhat. Az Európai Bizottságnak is volt egy tanulmánya, és megbíztunk másokat is egy tanulmány elkészítésével, de voltak tagállami tanulmányok is, például Hollandiában is készítettek ilyet. A két nulla pont az alapvető igazság a globális gazdaságról. Amikor az USA és az EU gazdasága növekszik, az húzza magával a világ többi részeit is. A gazdasági válság után láthatók, hogy ha csökken, akkor csökken máshol is a gazdasági növekedés. Ez pozitív, közvetlen, közvetett hatással van, hiszen nagyon sok fejlődő ország az ellátási lánc része amerikai és európai exportőrök láncában. 8600 munkahelyet támogatunk világszerte ezen keresztül továbbá. 800 ezer brazil és 2 millió indiai munkahelyet is támogatunk. Ez a fejlődő országok előnyére válik. Vajon ezzel ez nem azt jelenteni, hogy az amerikai és az európai eh, exportőrök eh, előnyökhöz jutnak? Azt mondjuk, hogy nem, mert latin-amerikai, ázsiai eh, országok más termékekre specializálódnak, mint az Egyesült Államok beli és Unió beli vállalatok. Mi az USA-ba az élelmiszer, olyan élelmiszereket, olyan agroélelmiszereket exportálunk, amelyek nem ütik egymást más piacok, például ruházati cikkeivel. bizonyos ter- területeken vannak még tarifák, amelyeket alkalmaznak. Ha ezeket leépítjük, ez kihatással lesz a világ minden részére, és nagyon kevés negatív hatása lesz majd. A TTIP a kereskedelemet irányító szabályokkal is foglalkozik, a kormányzati támogatások megfegyelmezésével például ezek harmadik országokat nem hozhatnak előnytelen helyzetbe, mert ez nem preferenciális rendszer az Unióra vagy az USA-ra nézve. A jövőbeli globális szabályokat teszik igazságosabbá. Ez mindenki előnyét szolgálja. A TTIP globális dimenzióval is rendelkezik fenntartható fejlődés, vámügyi, kereskedelm könnyítési szabályokat tartalmaz. Ez a kis és középvállalatok hát segíti a szabályozói akadályok lebontása a vállalatokra közvetlen kihatással lehet. Közös megközelítésünk lehet, kölcsönösen elismerjük a biztonsági jegyeket, például a gépjárművek esetében, és ezzel a gyártósorok ugyanolyanná válnak. Végül, elnök úr, a TTIP nem egy izolált megállapodás. Folytatjuk a hosszú távon munkánkat, hogy a fejlődő országok továbbra is exportálhassanak piacainkra. Latin-amerikai országok többségével vannak kereskedelmi megállapodásaink, és a Mercosurral is vannak már első megállapodásaink. Szeretnénk modernizálni a Mexikóval és Kínával való megállapodásunkat. Afrikában tíz nappal ezelőtt a SZADEK megállapodást írtam alá Bocvanával. Remélhetőleg néhány nap múlva az EAK megállapodást is aláírom velük. Nagyon fontos, hogy ezeket a megállapodásokat a lehető leggyorsabban végrehajtsuk. Az Európai Unió ezen dolgozik ezzel tovább nyitunk a piacunkon az említett országok számára, aszimmetrikus módon tesszük ezt meg. Más afrikai országok pedig vámmentes, tarifamentes módon hozhatnak be termékeket hozzánk. A fejlődő országoknak lehetőségük nyílik arra, hogy javuljon a kereskedelmük másokkal, a kereskedelem könnyítő megállapodások aláírásával a, az határon jelentkező hatástalanság, a, például a vámkezelés öt dokumentumot igényel, tíz napot, és 750 euróba kerül konténerekként. Afrika déli részén 44 napba telik egy import, és 1300 euróba kerül az export, 1500-ban pedig az import konténerekként. Tudjuk, hogy a ügyi eljárások megreformálása Etiópiában 51%-kal emelte az ország bevételét. Nagyon fontos, hogy végrehajtsuk ezeket a megállapodásokat. Ez kihatással lesz minden országra a gazdasági reformnak ez a járható útja. Ez általában véve is hasznára lesz a globális gazdaságnak. Ezeket az eredményeket értük el mostanáig. Természetesen ezt még mm, gondosan vizsgáljuk, és vizsgáljuk azt is, hogy mindenek mi lesz a tágabb körben gyakorolt hatása. Lesz egy újabb tanulmányunk, amelyet, egy jelentésünk, amelyet közé teszünk július végén, és lesz egy jelentésünk az év végén is. Kérem, mondják el a véleményüket a hatásvizsgálat tervezettel kapcsolatban, melyet nemrég tettünk közé, állok elébe a kérdéseknek, hogy ezt a hatásvizsgálatban is figyelembe vegyük. Köszönöm, hogy elhívtak bennünket ide, és állok elébe a beszélgetésnek. Merci. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm a beszámolóját. Azonnal megadom a szót Gnasson úrnak egy, eh, bocsánat, tíz percre. Köszönöm szépen. Társelnök urak. A az AKC országok nevében, a titkárságunk nevében megköszönöm, hogy minket is bevontak ebbe a vitába, az eszmecserébe. A múltban is volt lehetőségünk már, hogy az európai biztossal tárgyaljunk. A párbeszéd rendszeres, évente találkozunk a kotonu Egyezmény értelmében, és eszmecserét folytatunk a kereskedelmi partnereinkkel is. Megvitatjuk azt, hogy hogyan lehet fejleszteni a rendszert. És természetesen fontos számunkra az információ is, európai szinten, mert csak itt tudjuk fejleszteni a partnerkapcsolatainkat. hall, most meghallgattuk, amit a biztos asszony elmondott. Voltak aggájaink, és még mindig elég sok az aggodalmunk továbbra is. Az a benyomásunk, ahogy a társadalmök úr is elmondta, hogy nagyon sok a pozitív elemzés, azonban ezek az elemzések mind hipotéziseken alapulnak. A mi félelmünk igazából az, hogy Szeretnénk tudni, hogy megvan-e minden feltétel arra, hogy, hogy ez a megállapodás pozitív kihatással van és lesz. Ugye látjuk azt, hogy számos tanulmány statikus, mi pedig gazdasági partner megállapodásokat írunk alá az AKC országok nevében. Ugye itt ezek a megállapodások is azt jelzik, hogy a gazdaságainkat teljes mértékben át lehet alakítani. Ott van az AKC országokban kitermelt nyersanyag, nyersanyagok ott vannak, és úgy gondolom, hogy nem igazán biztosított a dinamika. És az európai partnereinkkel nincs meg ez a, az igazi dinamika a fejlődés területén, a, mind az export, mind pedig az import területén, sőt, tehát regionális szinten is fontos lenne a fejlődés, és tiszteletben kell tartani a nemzetközi normákat, a nemzetközi piacon való részvétel során, és úgy gondoljuk, hogy mindezt nem tudjuk megvalósítani. Egyetértünk azzal, hogy a megállapodás, amelyről szó van, lehet pozitív kihatással is az AKC országokra, hogyha az európai, hogyha, bocsánat, az amerikai gazdaság fejlődik, akkor ennek lehetnek pozitív kihatásai. Hogyha az export árak növekednek a gazdasági fejlődéssel, az szintén lehetőség az országaink számára. De azt látjuk jelenleg, hogy statikus a helyzet, nem igazából dinamikus. Mi nyersanyagot exportálunk, ennyi. Ami a támogatást illeti, támogatásokat illeti. Itt is azt látjuk, hogy nem kaptunk meg minden támogatást. Ugye itt a világgazdasági szervezetre is utalni kell. Mi igazából azt szeretnénk, hogy ezeket a problémákat megoldjunk, és nem mások oldják meg bilaterális szinten helyettünk a problémákat. Ahogy elhangzott, ahogy a biztos asszony elmondta, ez a megállapodás, amelyet a két nagy egység fog eh, aláírni, hát ez, ez, ez hogyan, hogyan fog kihatni ránk? Hogyan lehet csökkenteni a negatív eh, kihatásokat, és hogyan lehet növelni a pozitív kihatásokat. Ugye vannak különböző régiók, ahol a preferenciális kereskedelem van érvényben, aztán ott van az úgynevezett trade diversion, a kereskedelmi, kereskedelem eltérítése, aztán ott vannak a jogszabályok, nagyon hálásak vagyunk az európai partnereinknek, mert minden alkalommal, amikor fejlődnek a különböző normák, a jogszabályok, azok jelentős potenciált jelentenek az országaink számára. Itt megint csak a dinamikát kell megemlíteni, amely hiányzik. Ugye itt vannak kis, mondjuk kis csokoládé előttünk. Vegyünk egy termelőt, például Ganában a csokoládét gyárt, exportál az európai piacra, mert erre lehetősége van, és természetesen bizonyos normáknak, szabályoknak meg kell felelnie. És hogyha holnap újak lesznek ezek a normák, ezek a szabályok, és hogyha az amerikaiaknak lesz meg a lehetősége, hogy exportálják a csokoládéjukat, és nem a gánai exportőrök, akkor azt látjuk, hogy sokkal magasabbak lesznek a termelői árak is, és az európai piacra ilyen termékek jönnek be. Tehát ezek olyan elemek, amelyek számunkra lényegében pozitívak lehetnének, de egy csak akkor, hogyha az országainkban fejlődik a gazdaság. Ebből a statikus helyzetből ki szeretnénk lépni, és fejlődni szeretnénk. Most jelenleg még nem tudunk versenyezni a világ más térségeivel. Ez a re- realitás. Azt hiszem, hogy ki is merítettem az időmet, de azért még annyit mondanék, hogy szeretnénk a megfelelő információkat megkapni, hogy, hogy egy teljes körű elemzést végezhessünk. Nem kérhetjük természetesen az Európai Bizottságtól, hogy minden eh, információt adjon meg, a párbeszéd érdekében, a partnereinktől azonban szeretnénk megkapni az információkat, hogy mi saját magunk is elvégezhessük az elemzéseket. És tehát már léteznek elemzések, de ezek hipotetikus elemzések, de hogyha ezeket, ezeken javítani lehetne, akkor Számos más elemzés is születhet még, tehát mi nem szeretnénk ezt a párbeszédet és egyáltalán a tárgyalásokat leblokkolni. Mi azt szeretnénk, hogy mindez pozitív legyen. E, Társánök úr, ennyit akartam elmondani, nagyon-nagyon összesűrítve, több információra van szükségünk, ez a lényeg. Köszönöm szépen, Nassunu úr! megadom a szót Evita Schmik professzorasszonynak. Vele már találkoztunk a múlt évben is, hogyha jól emlékszem, őni a szó. Merci, monsieur. Même si je... Köszönöm szépen, még hogyha nem is vagyok professzorasszony, de doktor vagyok. Uh, thank you. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, köszönöm a lehetőséget, köszönöm a meghívást, hogy a TTIP fejlődő országra való potenciális hatásáról beszélhetek, természetesen nagyon sok mindennel egyetértek. Valóban bizonyos területeken elszalasztottunk lehetőségeket, másod nem. De úgy gondolom, hogy hat pont mentén lenne érdemes ajánlás mentén hozzászólnom, hogy érdekesebbé tegyük a vitát. Először, az Európai Unió felelős abban, hogy minimalizálja a fejlődő országokra való hatásokat, és többféle módon teheti ezt meg, ez a pozitívum. Második, a TTIP pozitív hatása a normák terén, ezt maximalizálni kell. Harmadik, a TTIP hozzájárul ahhoz, hogy további marginalizálódás alakuljon ki, különösen a kisebb fejlődő országokban, a globális gazdasági rendszerekben. A, ezért a az átfogó gazdasági partnerségi megállapodások e, esetleg enyhíthetnék, bár nem valószínű ezeket a hatásokat. A következő. A szegények országok számára ezért e, támogatást kell nyújtani a TTIP hatások kivédésére, a, hatos pedig az seg a nemzetközi keretfeltételek számára, e, nemzetközi keretfeltételeket kellene, hogy biztosítsanak. Majd mindjárt elmondom részletesen, hogy mire mit gondoltam. Az első tehát a minimális negatív kereskedelmi hatások a, az EU kötelezettségvállalása a szakpolitikai kohérik, koherenciát kell, hogy szolgálja, és a fenntartható fejlődés célkitűzéseit a tavalyi megállapodásnak megfelelően. A fő adatok, a fő, alapján a legnagyobb veszély a kereskedelem diverzitásából származik, ahogy említettük, különösen olyan ágazatokban, ahol magasak a vámtételek, mezőgazdasági feldolgozott termékek, textil, cipő elsősorban. És ahogy Mászcsom asszony is elmondta, a a termelés és export struktúrák és az Európai Unió és e, az Egyesült Államok gazdaságában rendkívüli mértékben eltérő, és ráadásul eltér a szegény országoktól is, tehát a kereskedelmi diverzitás jelentős. De mégis le, van arra lehetőség, hogy ezt e, kivédjük, és azért ezt meg kell vizsgálni. Nem tudjuk, hogy a TTIP-nek mi lesz a hatása, de nem zárható ki, hogy a termékekre is hat majd. A, és a kereskedelmi diverzifikáció diverzitás a szegény országokra negatív hatással lesz. A pozitív hatások között elhangzott az, hogy a, az EU-ba integrált és az értékláncba integrált országok ezeket élvezik, de valószínű, hogy e, ez a hatás a fejlettebb országok számára lesz érezhető. Tehát nem a legkevésbé fejlett országokban érezhető, hiszen az ottani exportstruktúra nem diversifikált. Ez sem világos még, hogy a negatív hatás hol jelentkezik. Vannak azonban olyan ajánlások, amelyekkel ezek is kezelhetők. Két pont van a negatív kereskedelmi hatások kivédésére. Egyrészt a TTIP meg kell, hogy engedje a származási országszabályok keretében a, a a az általános preferencia rendszerben szereplők számára a kedvezményeket. Um, úgy gondolom, hogy ebben az esetben a származási hely szabályának érvényesítése a nagyobb országokat segítene, mint Kína például, nem pedig a szegényebbeket. A kumulációs hatás tehát a származási ország szabálya értelmében, tehát a hagyományos kereskedelmi partner és a kedvezményezettek rendszerében kivétheti a negatív hatásokat. A második útvonal, vagy második lehetőség, hogy az EU és az Egyesült Államok egyoldalúan javítja a GSP, tehát a, az általános preferált országokat, és olyan termékekre, ágazatokra tudna összpontosítani, amelyekre negatív hatással van a TTIP. Meg kell tehát először vizsgálni, először is me- e, meg kell kötni a TTIP-et. Ha ezt aláírják, akkor elemezni kell, hogy melyek ágazatok, országok és termékek érintettek, és akkor lehet majd az érintett GSP-ket ennek megfelelően módosítani. A harmadik országok számára a lehetséges előnyök maximalizálni kell. Az ajánlása területen az az, hogy a TTIP határozott záradékot tartalmazzon, amely az EU és az Egyesült Államok megállapodásait kiterjeszti, ha ezekre sor kerül. A kölcsönös azonos normák harmadik országokra való kiterjesztéséről, annak érdekében, hogy e területeken, e, e területek is Különösen a kisebb fejlett e, országok számára lesz ez fontos a globális gazdasági rendszerben. Már most igaz az, hogy a szegényebb országok marginalizálódnak. A szubszaharai Afrika a globális exportban csak 1,7%-ot tud adni a a, az LDC és az, L, az L, LDK és az LAK pedig összesen csak két százalékot, és részben az is probléma, hogy a vto ban a, a különleges megállapodások sem tudták ezt a rendszert leküzdeni. Nos, hogyha ezek eh, sikeresek lesznek, eh, ha a TTIP eh, sikeres lesz, akkor természetesen az Egyesült Államok és az Európai Unió világgazdaságban betöltött szerepét erősítheti, és azt is jelenti majd, hogy a legkevésbé fejlett országok marginalizálódnak. A technikai normáknak kellene megfelelni, és így nem lesz lehetőségük arra, hogy részt vegyenek a tárgyalásokban. Természetesen lehetséges pozitív hatások a növekedésből származhatnak a TTIP területeken, de először is nagyon optimisták a feltételezések. Ha lesz némi hatás bármilyen, akkor az elsősorban a fejlettebb fejlődő országok érzik majd. Tehát ez sem fog igazából a legkevésbé fejlett országoknak segítséget jelenteni. Látom, hogy az időm rohan, akkor még egy dolgot mondanék csak el. Amennyiben a megarégiók sikeresek lesznek, és a marginalizációs hatás kivéthető, bár ezzel kapcsolatban érdekes, hogy a BRICS országok, a feltörekvő országok nincsenek benne a, a mega régiókban. Tehát végül is a hatékony vagy sikeres régiók ösztönző hatással lehetnek ezekre az országokra is hogy még nagyobb erővel vegyenek részt a nemzetközi rendszerben, a WTO-ban, hiszen ők is tartanak attól, e, amit a nagyobb régiók harmadik országokra hatásként gyakorolnak. Az utolsó pedig a gazdasági partnerségi megállapodások segíthetik a marginalizálódás e, kivédésében. A belső reformok támogatása fontos e, az AKC országokban segíteni kell, hogy együttműködjenek az EU-val különböző területeken, például a, a technikai normák, az SPS. Az ilyen rendelkezések végrehajtása segítheti az AKC országokat, hogy megfeleljenek az egyre szigorúbb normáknak. De a záradékok már amúgy is benne vannak a VTO plusz rendelkezésekben, és a TTIP-ből hiányoznak. A második probléma pedig az, hogy elvileg jó ötlet az, hogy a Karib térségben, amit látok, hogy nagyon nehéz az ilyen jellegű nem kötelező pozitív intézkedések végrehajtása, és nagyon nehéz ezeket a dolgokat előmozdítani. Úgyhogy igazából nem vagyok biztos abban, hogy ez a pozitív hatás valóban érezhető lesz-e. Az ötödik dolog a feltétel, hogy az EU az a támogatása kereskedelemben, vagy támogatása kereskedelemért, az, az a ttp kapcsolatban ez azt jelenti, hogy országelemzéseket kell végezni, amit ön is elmondott. A, a tények csak akkor, ha már tudjuk, hogy milyen a TTIP, hogy milyen feltételekkel kötik meg, akkor tudjuk, hogy milyen hatások lesznek a különböző országokra. Az Európai Unió azonban ebben segítheti a fejlődő országokat hogy általános kereskedelmi állapotokat és perspektívájukat az országjelentésekkel és elemzésekkel erősítse. Végül pedig a kedvezményezett országok rendszere a nemzetközi kapcsolatokat is javítaná. Fontos azt is látni, hogy minden kereskedelmi megállapodás csak kereskedelmi megállapodás, és az elmúlt évtizedben már bebizonyosodott, hogy a belső és a nemzetközi keret struktúrák amelyek nagyon fontosak, hogy meghatározzuk egy-egy ország sikerét az exportpiacokon, milyen szerepet töltenek be. És a, a, a kedvezményezett országok rendszere a 17-es célszámmal a, az egyetemleges szabály alapú, nyitott, nem diszkriminatív, egy e, igazságos többoldalú kereskedelmi rendszer kialakítása a WTO keretén belül. Azt hiszem, ezen kívül hangsúlyozni kell azt, hogy megnézzük, ami a, a kereskedelmi stratégiában van, az EU kereskedelmi stratégiájában. Ez szerintem rendkívül fontos, ezt mindenképp meg kell tenni. Csak így tudjuk segíteni azt, hogy a negatív hatások minimálisak legyenek. És a többoldalú kereskedelmi rendszer lenne a leginkább a fejlődő országok érdekében. Köszönöm szépen. Merci. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a vendégeinknek, és most megnyitom a vitát, megadom a szót a képviselő kollégáknak. Először Maria Arena asszony következik. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a három vendégünknek a beszámolót. Nagyon sok vitánk volt már e témát illetően. Öt pontról szeretnék szólni. Az első az, hogy fel kell tenni a kérdést a bizottságnak, hogy most már 14 éve leblokkolták a, ö, ezt az egész folyamatot Doha után. Tehát szeretnénk tudni, hogy a déli országok szükségleteit mi, mikor veszik végre figyelembe. Ugye beszélünk az európai témákról, emberi jogokról, és így tovább. Hogyan lehet tehát a TTIP rendszerbe belevonni a déli országok szükségleteit. Ugye tudjuk azt, hogy az Egyesült Államok inkább kétoldalú bilaterális megállapodásokat szeretne. Itt az európai értékekről beszélünk, hogy lehet tehát Európa az értékek Európája? Ugye azt mondtuk, hogy a kereskedelmi folyamatok növekedést hoznak létre. Erről is sok volt az eszme csere már. Ugye sok esetben a gazdasági növekedés nem mindenki számára növekedés. Például ha Európában van gazdasági növekedés, akkor azt látjuk, hogy a fejlődő országokban nem volt növekedés, sőt az export cikkeik sem növekedtek, tehát az exportjuk sem növekedik. Hogyan lehet azt mondani tehát, hogy az európai gazdasági növekedés Afrikában pozitív kihatással lehet? Ugye Európában sokkal több olajat használunk fel, ugye azok az országok, amelyek olajat exportálnak, hogyan fognak fejlődni? Feldolgozók is lesznek, milyen eszközökre van szükség, például a feldolgozás fejlesztése terén. Ugye a szabadkereskedelmi megállapodások a különböző afrikai régiókkal, ugye azt mondjuk, hogy segíteni fogjuk őket, látjuk azt, hogy nem igazán halad előre a feldolgozás területén ez a folyamat. Na most az a tény, hogy Európában növekszik a gazdaság, gazdaság ez nem jelenti azt, hogy ö, Afrikában is növekedni fog. Ugye azt mondjuk, hogy Európa az értékek Európája. Én ezzel egyetértek, de ami a kereskedelmi megállapodásokat illeti, például Kelet-Afrikával és az kelet-afrikai országokkal, ugye itt például Burundit kell megemlíteni, a, kot, a kotonú egyezmény 96-os cikke kimondja azt, hogy Burundi nem tartja tiszteletben az emberi jogokat, a demokratikus választásokat, és ma azt olvastam, olvastam hogy ezekkel az országokkal hamarosan alá fogjuk írni a kereskedelmi megállapodásokat, de ott van Burundi is, tehát amely nem tartja be a különböző feltételeket. Tehát akkor ezekkel az országokkal nem kell ugye bizniszelni, úgymond. Azt mondjuk, hogy business is usual, de hát ez egy, ez egy tény. Aztán a következő pont a mezőgazdasági modellel kapcsolatos. Ugye ahol a legnagyobb a nehézség, az a mezőgazdaság területe. Ugye az amerikaiakkal együtt azt mondjuk, hogy egy olyan Ö, hogy egy olyan termelési módozatra van szükség, amely intenzív termelés. Ugye, de itt ez kihat a környezetre, a biztonságra és az élelmezés szuverenitásra, élelmiszer szuverenitásra. Az afrikai országok számára lehetőséget kell nyújtani arra, hogy tiszteletben tudják tartani Afrikában az élelmiszer szuverenitást, hogy fejlődő módozatokat, emelési módozatokat dolgozzanak ki. Afrikában csak úgy, mint Európában, ugye azt látjuk, hogy a kereskedelem mindig az adott térségen belül működik. Például ugye nálunk az egységes piaccal addig, amíg a TTIP megállapodások az afrikai régiókban is nem tartják tiszteletben a belső piacot, akkor hogyan lehet mindenről beszélni és fejlődni, és ennek milyen kihatása lesz? Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kolléganő. Pontosítani szeretnék valamit tehát négy, hat, hét kollega szeretne felszólalni. Látják az időnket, az órát. Mindenkitől azt kérem, hogy maximálisan három percet beszéljen, mert szeretnének a vendéglátók válaszolni, a vendégek válaszolni is a kérdésekre. Paul Rüb Rübik. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez a vita nagyon fontos, mert eh, tulajdonképpen arról van szó, hogy a problémákat nem, nem lehet azzal megoldani, hogy oda küldjük a pénzt az országokba, aztán várjuk, hogy valami megváltozzon. Itt az ideje végre annak, hogy ezen változtassunk, keretfeltételeket eh, teremtsünk, ahogy azt a fejlődő országokban lehetővé válik majd, hogy ők maguk eh, kimunkálják maguknak a jólétet, nem pedig csak szétosszák a pénzt. Úgy gondolom, hogy a képzés, továbbképzésében nagyon fontos szerepet kell, hogy kapjon, pontosan úgy, mint az infrastruktúra építés. De még fontosabb a, az Aid for Trade, a támogatás a kereskedelemért. Meg kell mutassuk az országoknak, hogy hogyan lehet a közigazgatást optimalizálni, hatékonyabbá tenni a munkájukat, hogyan tudják úgy alakítani, hogy többet tegyen a közigazgatás az állampolgárokért. Az export révén ezt tudjuk, vállalatok jönnek létre, KKV-k, önállóság, önálló vállalatok. Az a tapasztalat, hogy a nagy koncernek nem mindig a legmegfelelőbbek. Jönnek, mindent elrendeznek, és aztán magukkal viszik a nagy e, multik, amikre szükségük van. Nagyon fontos, hogy most a családi vállalkozások is kapjanak esélyt, a rugalmasság meglegyen, az önállóság, és a TTIP igenis ad némi keretet új lehetőségeket arra, hogy a bürokráciát ellenőrizzük, a korrupció ellen fellépjünk. Hogyha ugye a fejlődő országokkal ez az óriási probléma, hogy a korrupció nagyon sok tevékenységet egyszerűen megakadályoz. Ezért tartom fontosnak, hogy a versenyt a monopóliumoktól, oligopóliumoktól megszabadítsuk. A TTIP Amerika és Európa között, hogyha elindul, akkor azoknak, akik nagyon kényelmesen vannak már, akik az állami szolgáltatások révén plusz adókat passzíroznak ki az emberektől, mert ugye monopólium az, ez bármikor megteheti, akkor igazából jól fogunk járni Európának. és elég bátorsága kell, hogy legyen ahhoz, hogy a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokat előrébb vigye, tisztességesen és átláthatóan működtesse. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérem, hogy tartsák be az időt, kedves kollégák. Most pedig Deva kollega következik. Uh, Elnök úr. A következőkre gondolok. Ha az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti szabályainkat javítjuk fel, végülis az TTP erről szól, ha a technikai és növényegészségügyi szabályokat megpróbáljuk a lehető legmagasabb szintre vinni, akkor a kérdés az, hogy hogyan egyeztethető össze a fejlődő országok helyzetével. Ők tőzsdei árukat exportálnak, ők nulláról hogyan tudnak majd felfel haladni, és ezeket a nagyon magas színvonalú szabályokat betartani. Például a növényegészségügy kapcsolatos nagyon szigorú szabályok egy sor országot kizártak, mert nagyon szigorú követelményeket fogalmaztak meg az export esetében, és ezek az országok már nem tudtak exportálni. Más ügyekben, például a gyümölcsök feldolgozása, zöldségek feldolgozása, konzervé ugyanilyen nehézségeket jelent. Nagyon-nagyon szigorú követelményeknek kell eleget tenni, és valószínűleg nem fognak tudni ezeknek eleget tenni. Köszönöm szépen, kedves kollega! Most pedig Florenc kollega következik. Görenc kollega, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném tudni, hogy a két tárgyaló fél csak is a fejlődő országok kal foglalkozik, vagy egyáltalán figyelembe veszik-e a különböző kiadásokat. Más szóval, ugye mindenképpen figyelembe kell venni a különböző minőségi feltételeket, hogyha nem veszik figyelembe a TTIP tárgyalások során, akkor a tárgyalásokat nem fogja támogatni a legtöbb képviselő. Tehát ami jó a jogszabályok szempontjából az jó a fogyasztók számára is, mind az Egyesült Államokban, mind pedig az Európai Unióban. Ahogy még asszony is mondta, mindez azonban problémát jelent a fejlődő országok számára, ugyanis problémáik lesznek az adaptáció területén. Nevezetesen hogyan tudják növelni a minőséget. Természetesen a kereskedelem nem tud megoldani minden problémát. Hogyha ugye feltételezzük azt, hogy a megállapodást elfogadják, akkor ezt a ö, politikát kell fenntartani, de az eszközök elégségesek-e, hogy, hogy például a, ezek az országok az Európai Unió felé exportáljanak, és hogyha a különböző gazdasági preferenciás rendszerek szintén lehetőséget adnak számukra, akkor azt látjuk, hogy itt egyre nagyobb lesz a, az űr a, ezen a, ebben a rendszerben. Mi a fejlesztési bizottság vagyunk, ugye? A mi első számú küldetésünk az, hogy a szegénységet számoljuk fel. Ehhez kísérő politikákra van szükség. A politikáknak természetesen tiszteletbe kell tartaniuk a, az előző konferenciákon, adott esetben Addis Abebában és más konferenciákon vállalt kötelezettségeket. A, a fejlődő országok számára ugye fontos ez a folyamat, de nem lehet a szegénységet önmagában kereskedelmi megállapodásokkal csökkenteni. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió koherens eljárása mind a fejlesztési politika, mind pedig a kereskedelem olyan területek, amelyeken mobilizálni lehet az afrikai országokat, és Éppen ezért azt szeretném, hogy ha ezeket az elemzések, ezeken az elemzéseken javítanánk, pontosítaná a, pontosítana a bizottság azzal kapcsolatosan, hogy milyen kísérő eszközöket lehet kidolgozni. Ugye itt a koherenciáról beszélünk egyfajta ellenállási tesztről beszélünk. Ez a lényeges kérdés. Én azt várom, hogy a bizottság, mint kollégium, ezt a, ebben az új stratégiában megvizsgálja azt, hogy amit a kereskedelem nem tud elérni, azt hogyan lehet elérni? Hogyan lehet a növekedést elérni? Hogyan lehet kevesebb szegény, mm, hogyan lesz kevesebb szegény a világban? Tehát bizonyos dolgokat nem kell helyettesíteni, hogyha a bizottság nem tud koherens stratégiát kidolgozni akkor ezt meg kell vizsgálni. Köszönöm, kedves kollega! Lola Sánchez, Lola Sánchez asszony kap szót. Muchas gracias, señor Ponga. Mis preguntas... Köszönöm szépen. Kérdéseim és megjegyzéseim Malmström biztoshoz intézem. Biztos asszony, ön azt mondta, a fenntartható fejlődés és kereskedelmel kapcsolatban anyagokban van egy vélemény a ö, vállalati társadalmi felelősséget szorgalmazzák. Néhányan azt mondják, hogy a TTIP lehetőség a globális szabályok meghatározására, mert ha ezt nem mi teszünk meg, majd meg fogja tenni más helyettünk. Kérdés, hogy ezek a globális követelmények min alapulnak, mert ha azt mondjuk, hogy a befektetők érdekét kell védeni, és ez bizonyos mechanizmusokon alapul, és lesznek szankciós kapacitások is, a kérdés az, hogy hogyan próbáljuk meg a vállalatok külföldi lépéseit szabályozni különböző önkéntes eszközökkel. De ez a rendszer nem működik. Nem fog sohasem működni. És valószínűleg ön tudja ezt a legjobban. Hát ha kötelező szabályok lennének, akkor az sokkal jobb lenne. Ha a legutóbbi plenáris ülésen lezajlott vitára gondolunk, ott egy bizonyos spanyol vállalat nehézségeivel kell szembesülnünk, azt beszéltük meg. A TTIP a fenntartható fejlesztési célokat nem említi meg. Bizonyos dolgokat csak úgy mondanak nekünk, de a prioritásokban ezek nem jelennek meg. Visszatérnék arra is, amit Maria megemlített. A demokratikus értékekhez szeretnénk visszalépni, de globális értékeink lesznek, globális fórum nélkül, anélkül, hogy a föld lakosságának, népességének nagy része nem kap hangot arra, hogy meghallgathassa a véleményét? és akkor még nem említettem például az átláthatóság hiányát. Ha a bizottság egy közös szerződést, megállapodást szorgalmaz, akkor el kell gondolkoznia a lakosságon, a lakosság helyzetén. Tényleg ilyen módon kell globális szinten alkalmazni szabályokat? kényszerrel, erővel, és nem veszünk magunknak az időt arra, hogy megbeszéljük. A demokráciában időre van szükség, hogy megbeszéljük az egészet. A globális sztendereket csak így lehet megalkotni, ha mindenki rábólint. Köszönöm szépen, kedves kollega! Hamucs asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm a pódiumnak és ezt a, az igen részletes magyarázatot. Elhangzott, hogy a Fejlesztési Szakbizottság is jelen van, Úgyhogy eh, ismételten szeretném kiemelni azt, hogy a gazdasági bizottság, az ENSZ Afrika bizottsága, a gazdasági bizottsága is támogatja a gazdasági partnerségeket és a TTIP-et. Azt, hogy ezek a kereskedelmi megállapodások az afrikai eh, regionális eh, integrációt alássák. Azt kérdezem a viszonyos asszonytól, hogy milyen mértékben fogadják el azt, amit ez a nem egészen jelentéktelen grémium, az ENSZ eh, Afrikai Gazdasági Bizottsága mond. Az előrejelzések szerint a preferenciás eh, bánásmód eh, elmaradásával az afrikai országok fizetési mérlege rosszabbodna. Ezek olyan előrejelzések, amelyeket nem hiszem, hogy figyelmen kívül lehetne hagyni. És még asszony elmondta hogy pontos elemzésekre van szükség ahhoz, hogy lássuk a minimális hatásokat hogyan lehet minimális mértékre korlátozni. Ez azt jelenti, hogy számolni kell a negatív hatásokkal. Úgy gondolom, hogy ezt is meg kell beszéljük, és előre értékelnünk kell tulajdonképpen azt, hogy mi lehet. Az AKP országok rendkívül aggódnak múlt héten a közös parlamenti közgyűlésen az Európai Unióval közösen tartották az AKP országok, ugyanezt megfogalmazták, és az egyik fő aggodalmuk a, a normákkal kapcsolatban, a szabványokkal kapcsolatban az, hogy amiket eh, egy kereskedelmi megállapodás két nagy eh, gazdasági tér között meghatároz, tehát az EU és az Egyesült Államok, az azt jelenti majd, hogy a, következő, a többi résztvevő nem tud részt venni ebben. Ez ma is elhangzott. Nos, ezek mind olyan dolgok, amelyeket nem csak, hogy tudomásul kell vegyük, hanem meg kellene fontolnunk azt is, hogy mit, hogyan kezeljük ezt. Az nem lehet, hogy meghatározzuk a normákat a világ minden része számára. Nem hiszem, hogy ez rendkívül integratív hozzáállás lenne. És aggodalmat okoz az, hogy a fejlesztési politikánkban egyrészt nagyon igyekszünk, hogy eh, ezekben az országokban eh, termelést indítsunk el, szegénység ellen fellépjünk, ugyanakkor viszont azt is láttunk el, hogy eh, ha ezekben az országokban elindul a termelés, elindítjuk, és hogyha a pusztán nyersanyag szolgáltatásból kikerülnek, akkor ugye nekünk át kell adjuk a termelés egy részét, mert ugye ők nekünk adják el a nyersanyagokat, mi folytatjuk a termelési lánccal, hogyha mm, ők nem nyersanyagot adnak el, akkor a munka egy részét ott kell elindítani, ami nálunk ki fog esni. Ezeket a dolgokat hogyan kezelik? Én nem látom egyelőre sem a partnerségi megállapodásnál, sem pedig a TTIP-nél nem látom. és egyáltalán nem határozza meg a TTIP konkrétan, hogy milyen hatása lesz mindennek a régió. Merci. Köszönöm szépen, kedves kollega. Korrao kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a, komisz- a biztosasszonyt és a vendégeket. Azt hiszem, hogy rossz csillag alatt dolgozták ki a TTIP-et, ugye itt egy koherenciára lenne szükség a szociális területektől kezdve, mire más területeken, és azt látjuk inkább, hogy ami nőtt, az a félelem, nem bíznak az emberek. Lenne néhány kérdésem. Az egyik a hatás kapcsolatosan, a kis vállalkozások, a mezőgazdasági vállalkozások, a farmerek területén. Ugye azt látjuk, hogy nagy a kockázat a fenntartható fejlődés végrehajtása terén. Ugye az is elhangzott, hogy azok az országok, amelyek nincsenek benne a megállapodásban, számukra minimális lesz a hatás és a szegény és fejlődő országok számára egészen 7,9%-ig fel kell vinni a rendszert a 0,009-et alapul véve. Látjuk azt is, hogy a, a legszegényebb országokat kihasználják a multinacionális vállalatok, itt elsősorban a nyersanyagaik szempontjából, aztán ott van a land grabbing, a földek kisajátítása, és vannak a, a problémák az emberi jogok területén is, multinacionális vállalatok kihasználják ezeket az országokat. Most e témákat illetően a megállapodásokban lesz -e valami az utolsó kérdésem pedig, ugye, ami a jövedelmeket illeti, ugye a hatástanulmányban azt látjuk, hogy hogy a környezettel kapcsolatos, szociál, szociális helyzettel kapcsolatos témák is benne vannak ebben. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Helmut Schulz úrnak. Köszönöm szépen. Én a Kereskedelmi Szakbizottságban dolgozom, ezért nagyon érdekesnek tartom ezt a vitát, időszerű ez a vita a különböző szakpolitikai területek jelennek meg együtt itt. A Tudomány és Politika Alapítvány a közelmúltban figyelmeztetett arra, hogy a TTP-nek milyen geopolitikai kihatásai lesznek a világkereskedelem miatt. A tárgyalások előrehaladott szakaszban tartanak, de a DPA-k is például említették ezt már. Érkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor feltetünk magunknak azt a kérdést, hogy miről van szó a szabályokról, standardekről. Ha igen, akkor a kérdés az, hogy a jövőben az egészet a termeléssel hogyan egyeztetjük össze, hiszen a kereskedelmehez járul hozzá. mind a három vezér szónokunkhoz szólok most, mind a hármukhoz intézem kérdésem, és köszönöm a prezentációt. Az értékláncban az Egyesült Államok, az Európai Unió, tehát a fejlett gazdaságok és vállalataik helyzete a fejlődő országok gazdasági helyzetéhez képest hogyan néz ki tehát a globális értékrendési lánc az ilyesfajta megállapodások révén hogyan kerül szabályozásra a TTIP-ben? A TTIP-ben befolyásolják ezt a lehetőséget, hogy a fejlődő országok egy felveszi majd a fejlődő országok, fejleszik majd a lépést, és feljebb kerülnek. Emellett elhangzott, hogy korábban főleg termékekkel kereskedtünk, és ez akkor előnyös, ha különböző fejlettségi szinten lévő országok között zajlik a kereskedelem. Ez a probléma a TTIP tárgyalásokban előtérbe kerül-e? Hogyan foglalkoznak ezzel? Hogyan képzelik el ezt 20 év múlva? Hiszen a TTIP-nek hosszú távú hatásai lesznek. De hát 20 év múlva a demográfiai, gazdasági, társadalmi szempontból teljesen másképp néz ki a világ. Afrikában 2040-ben 2,5 milliárd lakos lesz, Németországban néhány százmillió. Nem kellene elgondolkozni azon, hogy kereskedelmpolitikai szempontból hogyan lehet befolyásolni ezt? Itt abba hagyom, hát több aspektusról beszélhetnék még, ez egy izgalmas vita, és nagyon örülnék annak, ha ilyen globális és mélyreható kérdésekről többet vitáznánk a jövőben. Merci. Köszönöm szépen, kedves kollega. Hautala asszony már nincs itt a teremben. Bosztináró kollega fogja lezárni a vitánkat. Köszönöm szépen, társelnök úr, biztos asszony. Biztos asszony, üdvözlöm ezt a rendezvényt. António Guterres volt portugál miniszterelnök, 98-ban azt mondta, Afrika ma a globalizáció első áldozata. Azóta nagyon sok minden történt, nem feltétlenül jó dolgok. Afrika tükrözi azt, hogy a fejlesztés neoliberális modellje milyen kihatással lehet az országokra. Az egyik megjegyzés az, hogy a nemzetközi kereskedelem a része lehetne a sok problémánkra adott válasznak az Afrikával való kapcsolatunkban is. Afrikára összpontosítanunk kell, enélkül nem oldhatjuk meg a problémát. A közelmúltban beszéltünk a migrációs paktumokról abban is az áll, hogy a nemzetközi kereskedelmet, a fejlesztés, a humanitárius segély és a technikai segélyek rendszerét jobban össze kell hangolni egymással, hogy helyi szinten az emberek megértsék azt, hogy az általunk elfogadott szabályokat hogyan kell alkalmazni. A másik kérdés az, hogy tudnánk-e garantálni azt, hogy a jövőben Afrikában javuljon a gyártási kapacitás, mely garantálná a jövedelem növekedését, a munkahelyek teremtését, és garantálná azt is, hogy az emberek általában véve a fejlődés részesei legyenek, ne csak a kereskedelmi megállapodások részesei. Ha Afrika jelenlegi mintát követi továbbra is, csak nyersanyag beszállító lesz, akkor nem lesz esélye. Nézzük csak az ebola válságot. Nyugat-Afrika néhány országa teljesen kudarcot vallott. Képtelenek voltak a legalapvetőbb állami feladatokkal megküzdeni. És akkor azt gondoljuk, hogy hirtelen megértik a nemzetközi megállapodásaink bonyolult jellegét, és azonnal végre is fogják azt hajtani, és fejlődni fognak? Végezetül, Kína milyen szerepet kap? A TTIP fejlődést jelent, de jelenleg a legnagyobb beruházó Afrikában Kína. És az afrikai nyersanyagok legnagyobb ügyfele Kína. Kína egyre inkább elengedhetetlen szereplővé válik. A TTP nem rólunk és Kínáról szól, viszont ha nem áll szándékunkban Kínát bevonni, akkor kérdés, hogy a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos víziónk hogyan alakul. Kína, Kína továbbra is Afrikában domináns lesz, de Afrika folytatni fogja alkalmazni a mostani mintákat, és nyersanyag beszállító marad. És akkor Afrika jelenti a legnagyobb kihívást migráció szempontjából, az éghajlat okozta migráció esetében is. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollega. Hát sürget bennünket az idő, a három vendégünknek megadjuk a szót, hogy válaszoljanak. Öt percet kérek mindenkitől. Biztos asszonyal kezdünk. Thank you very. Köszönöm szépen. Elnök úr, úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne általánosabb értelemben beszélni a, arról, hogy a kereskedelem és a fejlesztés hogyan működik együtt, és hogyan helyezhető a fejlődés, fejlesztés szélesebb kontextusába. Nem lehet mindezt ma megbeszélni, de nagy örömmel jövök vissza egy későbbi alkalommal, hogy lefolytassuk ezt a vitát. A TTIP, tisztában vagyok azzal, hogy eh, a TTIP-et akarják vagy sem, de mégis az EU és az Egyesült Államok közötti tárgyalás nem a fejlesztési, Afrika fejlesztési problémáit kell, hogy megoldja, nem ez a célja. Amiről ma beszélünk az az, vagy beszélnünk kell az az, hogy a TTIP az összes kereskedelmi megállapodásunk egyike, ugye 37 ilyen van, és 20-at tárgyalunk. Ebből a TTIP az egyik. A TTIP tehát azért indult el, mert azt akartuk, hogy ösztönözzük, növeljük az EU és az Egyesült Államok közti kereskedelmet. Úgyhogy ma arról beszélünk, hogy milyen hatása lesz ennek harmadik országokra. Több tanulmányt készítettünk, az egyiket időszakosan ki is adtuk, néhány hét múlva jön a következő, és lesz egy záró tanulmány az év végéig. Több tagállam és egyéb műhelyek végeztek további értékeléseket ugyanabban az irányba mutat. Nem lehet minden egyes céget mind a harmadik, minden harmadik országban megvizsgálni, de mégis a tanulmányok szerint viszonylag kis hatás lesz ő rájuk, de nem vagyunk elégedettek, továbbra is figyeljük, hogy mit lehet, mit kell tenni, ha már a TTIP életbe lép. Ugye, hogy van-e enyhítő vagy kiegészítő intézkedésekre szükség. Mint mondtam, a TTIP tehát egy a sok közül. A WTO-ban is részt veszünk, a Doha szempontjait is decemberben benyújtottuk, nem az összeset, de hát mondjuk le is ragadtak, nem a legszegényebb országok miatt, hanem mások miatt. India Kína gátolja de megpróbálunk a lehető legnagyobb mértékben a régi Doha kérdésekben előre jutni, de az új kérdésekben is, mert a multilateralizmus a megoldás. Nem lehet visszafordítani az időt, több száz két oldalon megállapodás van, ezek megvannak, nem lehet őket negligálni. De a WTO-ban tehát dolgozunk, dolgozunk eh, az EPAS-szal is például, ez is valami olyasmi, ami amit nem az EU írt elő másokra, Botswanában, a hat orsz- meg az összes többi, mind a hat országban üdvözlik ezeket, személyre szabott minden egyes ország számára a diversifikálás, industri- iparosítás, regionális integráció támogatására. Igen, valóban a kereskedelem nagyon fontos eszköz lehet hogy az embereket emeljük a szeg, szegénységből. Bizonyított, hogy több millió embert kisegített a szegénységből, és nem ez az egyetlen eszköz, nem lehet izoláltan használni. Nagyon sok egyéb belső munkára van szükség nemzeti szinten, és arra, hogy a fejlesztési technikával, technikai támogatással, politikai támogatással, stb. tegyük, és ezt meg is tesszük az Aid for Trade-ben. Az EU a, ennek a legnagyobb donora a világon. A a normák, szabványok kapcsán. A TTIP technikai jellegű szabványokat határoz meg, az EU-nak és az Egyesült Államoknak van a világon a legjobb szabványrendszere, akkor, amikor a fogyasztók érdekeiről van szó, és bármi másról. Meg azt nézzük, hogy meg tudunk-e e, állapodni például az éghetőség e, tesztelésében, hogy ne kétféle legyen, vagy az autóütközések, vagy a biztonsági öveknek a bekapcsolása azonos rendszerrel történhet-e. Nos, ezek azok a dolgok, ezek azok a szabványok, amelyeket egymás között próbálunk rendelni, és hogy a tagállamok e területenek, vagy az államok exportálni akarnak, akkor egy norma vonatkozik rájuk. Az emberi jogok terén a vállalatársadalmi felelősségét próbáljuk e, elterjeszteni. Igazából egyetlen egy tagállam sem akarja kötelezővé tenni, önkéntes továbbra is, de megpróbáljuk ezt a lehető leghatározottabban a TT-ben is megfogalmazni. A fenntartható fejlődés, az ilónormák, normák, tiszteletben tartása, egyéb emberi jogokkal kapcsolatos normák, úgy gondolom tehát, hogy ezeknek az országoknak az érdeke az, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok számára eladjanak, és igenis fontos, hogy csak egy normájuk legyen. A technikai normákkal kapcsolatban, ha együtt tudunk működni a jövőben, akkor az nagyon jó lesz. Nagyon sok kérdés volt, de van, ami nem a mai témához kapcsolódik. Mint mondtam, elnök úr, nagyon nagy örömmel jövök vissza majd hogy a TTIP-ről még beszéljünk, és más kereskedelmi megállapodásokról. Nem fogadom azt el, hogy a TTIP teljes homályban került tárgyalásra. Nem, ez a, a valaha tárgyalt kereskedelmi megállapodások közül a legátláthatóbb. Több ezer dokumentum áll a rendelkezésükre, a nemzeti parlamentek és az állampolgárok eh, rendelkezésére tesz Bora úr, nem a televízió kamera előtt tárgyalunk, ezt kereskedelmi megállapodásoknál senki nem teszi, de nagyon átlátható a megállapodás, önök is és mások is nyomon tudják követni. Itt most abba hagyom, és másoknak is hagyok mondandót. Merci. Köszönöm szépen, biztos asszony ezeket a kezdeti válaszokat is. Nasszon úrnak adom meg a szót, öt, maximálisan 5 percben szintén. Köszönöm szépen. Hát egy kicsit most már jobban értjük a dolgot, persze most megerősítették mindazt, amit már itt gondoltunk az európai partnereinkkel kapcsolatosan, de általában rosszul indulunk. Ugye azt ki kell mondani, hogy nem lesz negatív hatása ennek a, a megállapodásnak. Ugyanis, hogyha azt gondoljuk, hogy negatív lesz a hatása, akkor egész egyszerűen nem, nem tudjuk, tudunk folyta, tudjuk folytatni. Azt a kérdést kell feltenni, hogy hogyan lehet dinamikusabbá tenni ezt. New Yorkban múlt szeptemberben megegyeztünk valamiben, hogyha nem fogjuk ezeknek az országoknak a gazdaságát növelni, akkor el kell felejteni mindent, ezért mondjuk azt, hogy lehetőség van mindezt megtenni. Ugye Európa egy új rendet alakít ki, fogad el az AKC országokkal kapcsolatosan is. Persze erre időt is kell szánni, ugye egy időben nem tudtunk exportálni, most pedig már exportálunk. Ugye hosszú ideig nem értettük igazából, hogy mik is a normák, a szabványok. Nagyon szegény emberekről van szó, akik évszázadokon át egy, egyfajta ö, mezőgazdasági ö, hagyományokat követtek, és most azt kell nekik mondani, hogy meg kell változtatni ezeket az, a formákat. Ugye a Kotonú Egyezmény értelmében kell eljárni, ö, azt értjük, hogy a, a tendencia a liberalizáció. Nem fogjuk ezt ellenezni, természetesen. Nem tudjuk, hogy ez pozitív lesz-e az országaink számára, vagy nem lesz az. De azt a kérdést tettük fel, hogy hogyan tudunk együtt működni, együtt dolgozni, figyelembe véve az európai értékeket és a mi országaink értékeit. Ugye úgy gondoljuk, hogy a felelősség a miénk a titkárságunk mindent megtesz, hogy segítse az országainkat. Fontos, érdekes beruházásokra van szükség a különböző országokban, de ezen túl valódi stratégiára is szükség van, amely figyelembe veszi a, nem csak a világszintű, hanem a regionális értékláncot is. Nemrég találkoztam egy etióp exportőrrel, aki azt mondta, hogy Nigériába hívták meg őt, azért, mert Nigériába spanyol paradicsomot importáltak, pedig Burkina Faso-ban vagy Nigéria déli, ország, déli részén is termesztenek paradicsomot aztán más országból importálják a narancsitalt, amikor ők maguk is termelik és gyártják ezeket. Tehát mindent figyelembe kell venni, figyelembe kell venni a szállítási költségeket is. Hogyan lehet éppen ezért figyelembe venni ezeket a feltételeket és tényeket? Én egy kicsit hogyan is mondjam, nyug, ag, aggodalommal élek, nem tudom pontosan a fejlődés kimenetelét, de, azok, de ha a két fél, amelyek a múlt évben, múlt szeptemberben szintén aláírtak egy megállapodást a fenntartható fejlődésről, akkor a legszegényebbekkel kapcsolatos problémákat is meg tudják oldani, úgy gondolom. Természetesen üljünk le, és mondjuk azt, hogy mondjuk ki, hogy vannak problémák, hogy a dolgok nem olyan szépek, amely, amilyennek szeretnénk, hogy legyenek. De természetesen a saját szintünkön vállalni kell a felelősséget, ezt megtehetjük, lehet, hogy szerencsénk lesz, hogy az AKC új titkársága, az új emberek esetleg más irányba fognak elindulni, és reméljük, hogy ez a megállapodás kedvező lesz az érintett országok számára mert vannak olyanok is, akik úgy gondolják, hogy semmilyen haszna nincs ennek a folyamatnak. De most kell már elkezdeni cselekedni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, és azonnal megadom a szót Smig asszonynak 5 percben. Ich denke in der Welt, so wie sie ist. Köszönöm szépen. A világ úgy, ahogy van, és ez nem optimális helyzet, a multilaterális rendszer nem fejlődik dinamikusan, és éppen ezért az Európai Uniónak joga van bilaterális megállapodásokat megkötni. Főleg a legnagyobb kereskedelmi partnerével megnézheti azt, hogy hol javíthatóak a kereskedelmi feltételek. Én abból indulok ki, hogy ha ez sikerülhet, és sikerül a TTIP-t aláírni, akkor ez negatív kihatásokkal nem járni fog, de ezek nem lesznek drámai negatív kihatások, az, ezzel kapcsolatos okokat az előbb megemlítettem. Véleményem szerint vannak módok arra, hogy elbánjunk ezekkel a hatásokkal, vagy ezeket akár csökkenteni is tudjuk. Ami a technikai sztenderdek követelményeket illeti, a növény egészségügyi sztenderdeket, követelményeket, ezek az Európai Unióban és az Amerikai Egyesült Államokban is rendkívül szigorúak. Ha javítani szeretnénk ezeken, nyilván ez problémát jelent majd a fejlődő országok számára, nem rendelkeznek a megfelelő kapacitással, szükséges intézményekkel, és szükséges pénzes közökkel sem ahhoz, hogy szabályoknak eleget tegyenek. A rendszer bonyolult, viszont ha a szabályokat nem protekcionista okokból kifolyólag alkotjuk meg, akkor ez azt jelenti, hogy fontos szakpolitikai célokat szeretnénk elérni, fogyasztókat munkavállalókat, környezetet szeretnénk védeni ezekkel a szabályokkal, és a fejlődő országok érdekét is szolgálják ezek a standardek a saját országaikban is. Gyakran az a helyzet, hogy akkor, amikor a fejlődő országok megpróbálnak szigorítani szabályaikon, hogy hozzánk exportálhassanak, a fogyasztóvédelmet, egészségvédelmet a saját országokban is szorgalmazzák, a környezetvédelmet is szorgalmazzák mm. ezzel a saját mm. országaikban. Tehát a minőségen általában véve javítunk. Ezért tartom olyan fontosnak a fejlesztéspolitikát. Ehhez járul még hozzá az is, hogy ezek a standardek nagyon messze mennek, tehát nem csak törvényi standardek vannak itt, néhány évvel ezelőtt a mezőgazdasági export Kenyában különböző privát standardeknek kellett, hogy eleget tegyen. Azért, hogy aztán szupermarketeknek exportálhassanak. Ezt az egészet így egymással összefüggésben kell tekintenünk a szabályok szigorítása a fejlődő országok érdekét is szolgálja. Ezzel teszük lehetővé a harmadik országok számára, hogy a saját országaikban is szigorúbbak legyenek a követelmények. Ami pedig a TTIP globális kiadását illeti és Afrika szerepét, én attól tartok, hogy lesz itt egy marginalizáció, de elmondtam azt is, hogy lesznek itt más tényezők is, amelyek aztán meghatározzák, hogy az afrikai országok és a kereskedelmi áramlatok hogyan fejlődnek tovább. Beszéltünk már erről. Nézzük csak, Kína hogyan fejlődik, az afrikai lakosság hogyan alakul. 2050-re megduplázódik Afrika lakossága, ez lehet számunkra esély, mert nálunk előregedik a lakosság, ez probléma a vállalatok számára is, képzett munkaerőhöz nehezebben jutunk hozzá. Ezek mind fontosabbak, mint a szabadkereskedelmi megállapodás. Európának kötelessége az ilyen megállapodások megkötésekor ügyelni arra, hogy minimalizálja ezek hatását a fejlődő országokra, és hogy az előnyöket maximalizálja. Még egy megjegyzés, a TTIP azért figyelik annyira, mert két gazdasági szempontból nagyon nagy tömb között írják alá. Ilyen tartalmú, hasonló jellegű megállapodások egyébként mások között soha nem érdekeltek senkit ennyire. lesznek hatások, de ezek globalizációs hatások, nem feltétlenül lesznek ezek az említett megállapodás eredményei. Az egyenlőtlenségről beszéltek, az emberek ezt észreveszik közvetlen környezetükben, barátaiknál, ismerőseiknél. Azt látják, hogy az elmúlt tíz évben a munka értéke csökkent. Az emberek nem tudják ezt gazdaságilag kiszámítani, de látják a hatását az a politika, melyel ez kivéthető, vagy amelyel e, ez kezelhető, arról e, beszélt Mástrom biztos, ez a e, fejlesztéspolitika. És azért említettem az STG-ket, mert ez átfogó csomag, mely eh, azzal foglalkozik, hogy hogyan lehetne megoldani a problémákat, hol milyen problémák jelentkeznek, és hogyan lehet megoldani. Viszont a kereskedelmi politika önmagában véve nem tudja biztosítani a jövőnket, és nem tud minden problémát megoldani. Köszönöm. Merci, madame. Köszönöm szépen. Elérkeztünk a vitánk eszmecserénk végére, hogy lezárjuk a vitát. Lange kollégát kérem meg, hogy zárja le a vitánkat. Köszönöm. Nos, kedves kollégák, először is eh, Cecilia Malmströmnek szeretnék köszönetet mondani, a biztos asszonynak, eh, Ginás Szúnak az AKC titkárságról és eh, Smik asszonynal az SPV-től, hogy ilyen ösztönző előadásokat tartottak. Ezek az impulzusok a kereskedelmi szakbizottságban majd továbbiakban megtárgyalásra kerülnek, akkor, amikor a TTIP-ről tárgyalunk. De kedves kollégák, azért két megjegyzést hadd mondjak el még általános jellegűt. Egyrészt mindaz, amit az átláthatóságban az Európai Parlamentben elértünk, nem szabad, hogy most a szőnyeg alá söpörjük. Elértük azt, hogy mind a a 751 képviselő hozzáfér az összes TTIP, dokum, TTIP dokumentumhoz. Elértük azt, hogy a bizottsága való tárgyalásokban az EU álláspontját e, mindig e, a hálóra teszik, e, a, ugyanúgy, mint a tárgyalások jegyzett könyvét. Ekkora átláthatóság még soha nem volt, és ez világszinten is példaértékű. Úgyhogy ezt a parlament sikerének kell elkönyvelni, nem pedig újra meg újra a múlt történeteit az asztalra letegyük. Másodszorban pedig nagyon pontosan meg kell tárgyalni azt, hogy mit, mit adhat egy kereskedelmi megállapodás. Fejlesztési politika, versenypolitika, környezetpolitika terén mit érhet el. Úgyhogy valóban a koherenciáról van szó. Nem lehet, hogy a kereskedelmi megállapodással a a gazdagság egyenlőtlen elosztását osszuk meg, vagy sok ország környezeti problémáját. Nem, itt csak a koherens, koherencia igényéről van szó. Ugyanez vonatkozik a TTIP tárgyalásokra is, nagyon figyelni kell arra, hogy mindaz, ami talán fenyegetettséget, veszélyt jelent, ugye hallottuk, hogy a kereskedelmi áramok átirányulása, átirányítása, a várak szolgáltatások kiváltása, helyettesítése, hallottuk a az esetleges marginalizálódás néhány országoknál. Nos, mindezt a tárgyalásoknál figyelembe kell venni, de meg kell nézni, hogy milyen esélyek, lehetőségek adódnak mindenből. Például a normák, eh, szabványok kölcsönös elismerése és harmadik országok számára elérhetővé tétele. Nos, kedves eh, kollégák, a szabványosítással én is egy kicsit úgy vagyok, ahogy mondani szokták, hogy ambivalens az információ. Egyrészt ugye azt halljuk, hogy a TTIP tárgyalásokban nem csökkenthetjük a saját szabványainkat, igen, magas normákat kell biztosítani, de ma egy kicsit az az érzésem, hogy talán mégiscsak jobb lenne, hogyha ezeket a szabványokat kicsit visszafognánk, mert akkor a harmadik államok jobban hozzáférnek. Ez nem lehet a megoldás. Nincs más lehetőség, a komprom- nincs kompromisszumra lehetőség az élelmiszerre, a technikai szabványok, terén a legjobb szabványokat kell az emberek szempontjából meghozni, és ez igaz a TTIP tárgyalásokra is. Harmadik országok számára ezt elérhetővé kell tenni, és azt is biztosítani, hogy harmadik országok be tudják ezeket tartani. Tehát az Aid for Trade, tehát a kapacitásépítési támogatás igenis nagyon fontos, döntő. Erre kell reflektálni. És holnap majd amúgy is tárgyalunk a szabályozói együttműködésről, a szabványosításról és harmadik államokkal majd a harmadik államokra külön kell figyelni. Fontos továbbá az is, hogy a regionális megállapodások valóban a WTO keretében kell, hogy értékelésre kerüljenek, nem pedig a WTO felmondását jelentik. Nem, nem, ez komplementer, kiegészítő. Végül pedig integrált formában kell a globalizált gazdaságot és értékteremtési láncokat kezelnünk. Ezt akarjuk elérni. Úgyhogy ma nem mondhatjuk még azt, hogy a TTIP jó vagy rossz a fejlődő országok számára. Ami fontos az az, hogy a kritikus elemek, amiket megtárgyaltunk, azokkal továbbra is foglalkodjunk, és a megállapodást úgy alakítsuk, hogy ne legyen fejlődő országok számára sem rossz a megállapodás. És ebben biztos vagyok, hogy az INTA szakbizottságon nem fog múlni és intenzíven meg fogják tárgyalni. Köszönöm szépen. Még egy szót, elnök úr. Nem szeretném az, hogy egy félreértés legyen. Én is értékelem a szabályokat, a növekvő minőséget, az én kérdésem az volt, amelyet osztott melesleg a legtöbb képviselő, hogy egy olyan stratégiára van szükség, amelyel a fejlődő országok ritmusát fel tudjuk venni, adaptálódni lehet. Malmström asszony ugye elmondta, hogy a fejlődő országok kívánságait is beveszik a megállapodásba. Ugye ilyen tehát mindenképpen az, az agodalmainkat meg kell védenünk. Köszönöm, kedves kollégánk, Charles. Azt hiszem, hogy ezt a vitát kétoldalú szinten is folytathatják a vendégeinkkel. A napirendi pont, napirendünk két pontja maradt még. Először is a 17-es pont az egyéb kérdések. Az egy- egyéb kérdésekkel kapcsolatosan van-e valakinek mondani valója, van-e kérdés, nincs? Hogyha nincs kérdés, akkor Az utolsó napirendi pont a következő ülések dátuma, következő ülésünk 2016. július 11-én hétfőn 15 órától 18.30-ig lesz, aztán július 12-én 9-től 12.30-ig és 15-től 18.30-ig. Tehát július 11 és 12-e. Köszönöm szépen, kedves kollégák! és most pedig lezárom az ülésünket. Micsoda udvariatlanság, ez lezárják, és akkor még A koordinátorok ülése következik, úgyhogy kérem azokat a képviselő kollégákat, akiket nem érint a koordinátorok ülése, hagyják el a termet csendben, és tegyék lehetővé azt, hogy a koordinátorok ülését megkezdjük. Sont pas concernés, quittez la salle